Thank you, welcome to this. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit ezen a közös együttes ülésen. Szeretnék mindenkit tájékoztatni arról, mielőtt a mai napi rendre térnénk, hogy minden nyelven van tolmácsolás, kivéve a máltait és a Szeretném dr. Asár írót bemutatni, az ENSZ főtitkár helyettesét. Háromszor járt már a főtitkár helyettes asszony a parlamentben, ez most a harmadik alkalom, és ma az, é- az éves EU-ENSZ partnerségi jelentés bemutatása itt létének az alkalma. Kiváló eszköz ez az intézményi együttműködésünkhöz. Migéro asszony, jogi doktor, akadémiai és kutató tevékenységet is folytatott, tudományos tevékenységet, tehát majd ezt követően felelősségteljes munkakörökbe került országában. Először fejlesztési miniszter, másodszorban pedig külügyminiszter asszony volt. Ezt követően foglalta el e pozícióját az ENSZ-nél a főtitkár helyettesi funkciót. 1997 óta létezik ez a funkció, és Migíró asszony a harmadik, aki betöltötte ezt. Szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy a külügyi és fejlesztési bizottságok november közepén New Yorkba fognak utazni. Talán tudják, hogy ez kiváló lehetőség lesz arra, hogy folytassuk majd a párbeszédet, azt, amit ma elindítunk. Hadd mondjam el azt is, hogy kiváló alkalomnak tartom ezt a mait arra, hogy tovább erősítsük az ENSZ és az Európai Unió ügyeit a parlamenten belül is, és a, a bizottsági együttműködést globális kérdésekben is, amelyet az is tükröz, hogy a, a környezeti, közegészségügyi, élelmiszerbiztonsági, esélyegyenlőségi és nőjogi bizottságok képviselői is itt vannak ma. Ahogy említettem, ez egy együttes bizottsági ülég. Üdvözlök minden kollégát! Önök is tudják, milyen kiváló alkalom ez tehát arra, hogy nagyra értékeljük azt, hogy az ENSZ intézményeinkkel komolyan együtt kíván működni. Ez, mint mondtam, tehát a negyedik alkalom arra, hogy a jelentést kiadják. Mint mondtam, ez is annak a jele, hogy mélyítjük intézményközi kapcsolatainkat a két szervezet között. Nem is húzom tovább a szót, megkérem még író asszonyt, hogy tartsa meg előadását. Ezt követően pedig Zsoli kollégám kapja meg a szót, és mint tudják, lesz kérdésekre is mód, amit megválaszolnak. A tervek szerint 7 óra körül fogja befejezni a mai megbeszélést, ezért mindenki úgy kalibrál. Köszönöm szépen, Zsoli asszony, Pás úr, külügyi bizottság alelnöke, Tisztelt képviselők és képviselőasszonyok! Ahogy Pasú úr is említette, valóban harmadszorra járok az Európai Parlamentben, azóta, hogy főtitkár helyettes lettem 2007-ben. Nagyon örülök ennek az alkalomnak, hogy mindkét eh, bizottsággal találkozom, amelyek mandátuma az ENSZ munkájának két alapvető pillére, a fejlesztés és a béke és emberi jogok. Örülök a, ezen alkalomnak, és köszönöm az elnököknek, hogy meghívtak. Hadd adjak hangot a bizottsági képviselőknek ar, arról a nagyra értékelésemről, hogy meghívták mindazokat a, biz- a képviselőket, akiknek a munkája elképzelhetetlen és létfontosságú számunkra. A Nőjogi Bizottság környezeti ellenőrzés. Tisztelt képviselők, Európa mindig is támogatta a nemzetközi megoldásokat, nemzetközi problémákkal kapcsolatban. Olyan globális kereteket, amelyben minden országnak megfelelő hangja van a megoldások megtalálásában. Az Európai Unió ismételten kijelentette, hogy kötelezettséget vállal ahhoz, hogy hatékony multilaterális kapcsolatokat építsen ki az Egyesült Nemzetekkel. Meg is erősítette kötelezettségvállalását politikai és pénzügyi értelemben egyaránt. A jelenlegi gazdasági válság lényegesen befolyásolja az önök országait, és súlyos hatása, még súlyosabb hatása van a fejlődő országokban, az átmeneti országokban, Európa közvetlen közelében is. Az alacsony áru termékek iránt és az exportok iránti e, kereslet növekszik, és alacsonyabb a bevétel a turizmusból. Egy e, csökken, a, a csökkenő kereslet értelmében 251 milliárd dollár hiány mutatkozik az afrikai országokban. A gazdasági válság sok ország számára a jövedelemelosztást is rontja, és az élelmiszerválság és éghajlatválság súlyosbodását is eredményezi. A millenniumi célkitűzések elérése forog kockárnak. 2009-es jelentés szerint 5, 5000 55-60 millió ember él súlyosabb Eh, szegénységben, mint kor, eh, korábban évente, a, és eh, az egészségüket befolyásolja a súlyosan hiányos táplálkozás és nélküliség. Azt kérem tehát önöktől, hogy az ENSZ ajánlásait ezzel kapcsolatban tekintsék át. Itt az ide, nincs itt az ideje annak, hogy a támogatásokat csökkentsük a fejlődő országok felé. A jelenlegi válság leginkább azt jelenti, hogy a globális közjó már nem luxus cikk, hanem közjavak nem luxus cikket, hanem szükségszerűséget jelentenek. A fejlődés és az, em, a, az emberi fejlődés is lelassulhat sajnos az, a fejlődő országokban. A multilateralizmus éppen ezért rendkívül fontos, hatékony beavatkozásokra csak így kerülhet sor. Az ENSZ megpróbál felnőni a kihíváshoz, ezért folyamatosan megreformálja önmagát. Hatékonyabbá tettük az adminisztrációnkat, és erősítettük a, a független áttekintés keretében a rendszereinket. A hatékonyságnövelés, jobb információszolgáltatás a, a tagállamoknak és a nagyközönség számára szintén fontos elem. A szervezet alapja az egyenlőség egységes, elkövetett ENSZ sokkal jobb alap ahhoz, hogy a feladatainkat elláts, ellássuk. Hölgyeim és uraim, szeretnék egy, egy olyan kezdeményezésről is beszámolni, amelyet 2007-ben indítottunk, és a, a hatásokat kívánjuk maximalizálni. A partnerkormányok együttműködése donorországokkal és ENSZ csapatokkal a közös problémák megoldására új energiát találtak. Nyolc próba országtímet, országtímet alakítottunk ki egy egyfajta kísérlet keretében. Megpróbáltuk a változás tempóját, amely felgyorsul, egy koherensebb ENSZ rendszeren belül demonstrálni. A kormányok által előkészített jelentések és az ország tímek által készített jelentések ígéretes eredményekről számolnak be. Az országok erős vezetői funkciókat alakítottak ezen projektek keretében ki. Egyre nagyobb mértékben látjuk, hogy fontos a koherens és célorientált program. Erre tudnak hatékonyabban, itt tudnak hatékonyabban reagálni a célországok, egy hangon tudnak a legfontosabb szakpolitikai kérdésekről tárgyalni. Különböző mintaországok azt is mutatták, bemutatták, hogy a közös költségvetési keret hogyan erősítheti az átláthatóságot és a források kiszámíthatóságát. Az így kidolgozott mechanizmussal harmonizálhatjuk a forrásokat és az ENSZ szervezetek beszámoltathatóságát csökkentettük a tranzakciós költségeket is. Ezen kívül a rezidens koordinátori szisztem, amely az országos szintű koordináció alapja, sokkal kiszámíthatóbbá és szélesebb körülvé vált. A, a projektben részvevő országok most kezdik el az országértékeléseket. A főtitkár kérte a kezdeményezés eredményeinek részletes beszámolóját az ENSZ. Az ENSZ értékelési csoport segítségével megpróbálja tehát most ennek a vázlatát is összeállítani. Az, e- az Európai Unióval való együttműködés a projektek keretében egyre fontosabbá válik. Együttműködésünk már szilárd, sokrétű és kiterjedt. A, fenntart, a békefenntartó missziók koordinációjától a konfliktus megelőzésig terjed, a legjobb gyakorlatok kezelésével és kicserélésével, alkalmazottak képzésével foglalkozik, beavatkozásokat és a fejlesztő politikával kapcsolatos konzultációkkal többek között. E munkával megújul a remény, új életet indíthatunk a partnerség keretében a világ különböző területein, azokban az országokban, amelyek válságokból kerülnek ki, legyen az természeti vagy ember által keltett. Óriási szükség van e támogatásra, a forrásokra és kapacitásokra. Megfelelő eredményeket is sikerült azonban már felmutatnunk de tudnunk kell, hogy miért voltak ezek a, az eredmények lehetségesek. Az Európai Bizottság az ENSZ beavatkozásokat szponzorálta annak érdekében, hogy a közösségi fizikai értelmű biztonsága növeljen, növekedjen az aknák eltávolításával és a fegyveres csoportok számának csökkentésével. Volt harcosok és a a harcokban részt vetteket segítette a normál életbe való visszatérésre, ezzel erősítette a, a lakosságot, társadalmakat. Az ENSZ eh, élelmezés támogatási csomagjával több millió embert eh, támogattak olyan helyzetben, amikor az állami rendszerek eh, a mezőgazda, ö, ö, hiányoztak a mezőgazdasági támogatásokkal kapcsolatban. A munkánkkal sikerült a kormányok és az önkormányzatok munkáját is segíteni, az egészségügyi ellátások terén is a betegségek elterjedését sikerült lelassítani, a válságból kilábaló országokban. Ez a prioritások egyike. Hölgyeim és uraim, az intézményépítésben is eredményeink vannak, az állampolgárok szempontjából ez rendkívül fontos. Munkánk a jogállamiság helyreállítására is kiterjedt segít, hozzásegítettük a helyiket, helyieket arról, hogy hogyan lehet valóban demokratizáló és demokratikus környezetet kialakítani. Ez a példák is azt mutatják, hogy, hogy nagyon fontos, hogy a bizottságukkal politikailag érzékeny kérdésekben is együttműködjünk. Af- Afganisztán és Nyugat-Afrika tartozik többek között ide. Három választási, tá- választási kampányt, illetve kört támogattunk Irakban az elmúlt évszak- időszakban. Az országok azonban nem tudnak a válságból való kilábalás után minden problémától megszabadulni. Éppen ezért nagyon fontos, hogy fenntartható legyen a stabilitás, amihez hozzásegítjük őket. A partnerséggel életeket mentettünk, az emberek jobb jövőbe vetett hitét sikerült visszaállítani. Olyan helyzetekben is, ahol az általános biztonsági helyzet eh, a, még nem is fejlődött eh, jelentős léptékben. A munkánk eh, el kell, hogy kötelezen a jövőre is, hogy még jobban építsünk, nem pusztán azzal foglalkozunk, amivel korábban, hanem a meglévő problémákkal, egyenlőtlenségekkel is foglalkozunk. Pakisztánban például a lányok iskolába járását sikerült erősíteni, azt demonstrálni, hogy a válság lehetőségek lehetőségként is felfogható, annak érdekében, hogy másként is jobban járjunk el. A partnerség előfeltétele az, hogy a nemzetközi közösség szerepe az, hogy támogassa a nemzetközi szereplőket, visszavigye őket saját fejlődési útjukra, hozzá kell segítsük őket ahhoz, hogy az úgynevezett infrastruktúra a békéért kialakítására legyenek képesek. A kormányzatokban és a civil társadalomban a szükséges készségeket kell tudnunk kialakítani. Végül pedig a jelentés összefoglalja azt a független értékelést, amelyet 2008-ban a bizottság égisze alatt kellett eh, végeztünk el. A jelentés szerint az együttműködéssel az ENSZ és a bizottság olyan támogatásokat tudott biztosít, oda tudott támogatásokat biztosítani, ahol a legnagyobb szükség volt különösen a válságországokban. Bizonyítható az is, hogy a bizottság ENSZ kormányzatokkal gyakran privilegizált eh, tárgyalásokat eh, tudott folytatni, és ez a bizottság eh, számára is kedvező volt. A a munkát ott is folytattuk akkor, amikor a média már régen elfordította figyelmét az ottani eh, kérdésekről. Hölgyeim és uraim, az ENSZ fejlesztési és humanitárius erőfeszítései eh, több mint száz országban eh, találtak talajra. Önökkel közösen sikerült a munkát elvégezni annak érdekében, hogy erősítsük az irányítást, a kormányzatokat, segítsük a, a kiszolgáltatott csoportokat, és vizet, higiénellátást biztosítsunk. Hölgyeim és uraim, nagyon fontos, hogy ha még nem látták, akkor önök is látogassanak el helyszíni munkánkat, figyeljék meg, látniuk kell, hogy mit jelent az ENSZ munkája gyakorlatban. Ez is erősíteni fogja hitüket a partnerség értelmében, de biztos vagyok abban, hogy ötletet is adnak arra, hogy hogyan tudjuk még jobban csinálni. Merci, Dr. Migiro, pour votre contribution. Köszönjük szépen az előadását, és most pedig meg szeretném adni a parlament képviselőinek a szót. Először is Etén asszony. Uh, thank you very much for... Uh, köszönöm szépen, hogy eljött Brüsszelbe, és köszönöm az előadását. Kérdésem a milleniumi fejlesztési célokra vonatkozik, az MDG-kre vonatkozik. Mint említettem, az elmúlt időszakban nagy előre lépést értek el a szegénység felszámolásában. De kérdezem, hogy a pénzügyi válság eh, folyamán eh, és következtében az MDG-k új prioritásának kialakítása zajlik-e vagy sem. Ezen felül melyek azok az eszközök, amelyekkel az ENSZ eh, arra ösztökélheti az országaikat, a tagországokat, hogy befizessék a kötelezettségeiket, hogyan lehet ezt eh, elérni. Ezen felül pedig a nők helyzetbe hozzása, a woman Empowerment is kérek rá, rákérdezek. Ön öm, nő politikai miniszter is volt ö, eh, saját hazájában. Kérdezem, hogy ö, eh, reálisnak látja-e hogy magas szintű ENSZ posztokat nők töltsenek be a jövőben. Pródi úr, parancsoljon! Grazie, Presidente. Ringrazio. Köszönöm szépen, elnök asszony, megköszönöm Migíró asszonynak beszámolóját. Úgy vélem, hogy nagyon fontos időszakot élünk meg. azt kísérhetjük nyomon, hogy nagyon sok területen felmerült annak a szükségessége, hogy világkormányzást folytassunk. Akár az ENSZ reformja is ide tartozhat, és ezt is ilyen formában kell megtenni, ebben az irányba kell haladnia. Véleményem szerint feltétlenül szükséges lenne egy megegyezést elérni azzal kapcsolatban, hogy a kopenhágai konferencián milyen módon fogjuk majd szabályozni a üvegházhatású gázok kibocsátását. És arra is nagyon fontos, arra is nagyon nagy szükség lenne, hogy az or, or, országok közötti egymásra utaltságot valahogyan szabályozzuk. Valamilyen közös rendszerrel kéne ezt megtenni, közös módon kéne ezt a kérdést szabályozni. Ez egy új világkormány csíráját jelenteni. Nagyon fontos tehát az Európai Unióval való ENSZ kapcsolat, hiszen az Európai Unió bizonyos szempontból már egyfajta kísérletezés, tehát a nemzetek feletti kormányzás egyfajta kísérlete. Úgy vélem, hogy ez nagyon fontos lehet a jövő szempontjából, illetve az ENSZ tovább fejlődése szempontjából, így akár világ hatóságán nőheti ki magát egy olyan reformon keresztül, amely azzal is jár, hogy az ENSZ-nek nagyobb elszámoltathatósága van, tehát nagyobb demokratikus kontroll kell, hogy övezze a különböző népek felé. Én nagyon örülök annak, hogy létezik ez az együttműködés az Európai Unió és az ENSZ között. Mi pedig mindent megteszünk azért, hogy jól működjön ez az együttműködés, és nagyon fontos ez a nemzetközi szervezet, az ensz való együttműködés, hiszen ezáltal mi is tanulunk valamit a, a nemzetközi együttműködésből, illetve ez végül is a kölcsönös bizalom építéssel is kapcsolatos. Köszönöm szépen. Monsieur Dörfer, Kaiser Dörfer úr, köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönöm önnek is, Migéró asszony, az előadását. Tudom, hogy az Európai Unió egésze és az ENSZ közötti együttműködés nagyon jól működik, és saját tapasztalatomból tudom, Angolában, Kelet-Timorban vagy Latin-Amerikában szereztem tapasztalatokat. Arra volnék kíváncsi, hogy az egyes tagállamokkal, az EU egyes tagállamaival való kapcsolatot hogyan látja, hiszen ezek a tagállamok saját fejlesztési politikát folytatnak, amely meglátásom szerint nem kerül kellőképpen koordinálásra az EU egész fejlesztési politikájával, és hogyan értékeli az EU-n kívüli államok fejlesztési munkáját. Kelet-Timorban azt láttam, hogy a 2001-es választások után, ahol főmegfigyelő voltam, különböző államok voltak jelen, nem koordinálták a fellépésüket, mi több az ország restruktúrációját szolgáló folyamatokat folyamatokban inkább akadályozták egymást a nemzetközi szereplők. Lát-e lehetőséget arra, hogy az ENSZ az Európai Bizottsággal szorosabbra fűzze, és így az országok munkáját is jobban meghatározza az együttműködést? Köszönöm szépen, Franka úr! Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök annak, hogy az ENSZ főtitkár helyettese itt van körünkben mindenképpen hasznos és pozitív, hogy ellátogatott ide, és nagyon fontos ápolni a parlament, Európai Parlament, illetve az ENSZ főtitkársága közötti kapcsolatot. Nagyon örülünk, örülnénk annak, amire gyakrabban megtörténnének ezek a látogatások. Nagyon örülök annak is, hogy ez a kis anyag ott van a dossziénkban, ez a kis füzetke. Itt nagyon sokat meg lehet tudni az ENSZ-ről. És úgy gondolom, hogy az is kiderül ebből a kis füzetkéből, hogy a tagállamaink hozzájárulása milyen nagy az ENSZ-ben. Ahogy az előttem szóló már elmondta, én is sokszor voltam már fő megfigyelő különböző Európai Uniós Európai Uniós választási megfigyeléseken, Libanonban vagy más helyeken. És ezeken a missziókon is nagyon jó volt az együttműködés az Európai Unió, illetve az ENSZ között. A projekteken és az együttműködési területeken túl azért is nagyon jó, hogy egy ilyen személyen látogatott ma ide, akinek nemzetközi háttere van, és aki nagyon fontos posztot lát el, mert remélem, hogy elmondja nekünk, hogy hogyan is, milyen helyzetben is áll az ENSZ. Tudjuk, hogy a San Franciscoi alapító, alapítás óta alapvetően megváltozott a világ. Azt hiszem, hogy legalább meg háromszorozódott az ezben résztvevő államok, tagállamok száma. és ugye véget ért, már nem igazán vannak gyarmatosított államok, ez is azt gondolom, hogy alapvetően megváltoztatta a helyzetet, illetve hát a globalizációról se feledkezzünk el. Arra kérem Mégíró asszonyt, hogy számoljon be arról, hogy a két legfontosabb enszernek a hogyan zajlik most a reformja, ugye az egyik a biztonsági tanács, magának a szervezetnek a születése, illetve az állandó biztonsági tanácsi tagok vétó joga megkérdőjeleződhet, illetve hát ez meg is változhat. Kérem, kérdem, hogy, a jelenleg, hogy számoljon be arról, hogy a jelenlegi körülményekhez hogyan alkalmazkodhat az ENSZ szervezete, a reformja hogyan néznek ki. De azt gondolom, hogy jelenleg nagyon jól működik az ENSZ, de kérem, hogy részletesen számoljon be arról, hogy mint főtitkár helyettes hogyan látja ezt a reformot. Köszönöm szépen. Dr. Migiro, vous pourriez peut-être répondre à ces... Dr. Migiro, kérem, hogy válaszoljon a kérdésekre, mielőtt a következő kérdések körébe kezdenünk. Köszönöm szépen. Meg szeretném köszönni a kérdezőknek az érdeklődésüket, és köszönöm, hogy üdvözölték jelenlétemet, ami az első kérdést illeti. Próbáltam itt még beállítani a fejhallgatót. De kollégám megismételte nekem a kérdést, mégpedig, hogy milyen eszközökkel rendelkezik az ENSZ arra, hogy a tagállamokat arra kényszerítse, hogy a GDP-jük 7%-át az MDG-k, a 7 ez, ezrelékét a MDG-k teljesítésére fordítsák. Nos, minden találkozón, a G20-ak és a G8-ak találkozóján is mindig elhangzott, hogy az MDG-k, a millenniumi fejlesztési célok nem szabad felvizezni, hiszen a fejlesztés legfontosabb célkétűzései ezek. Ma egyes országok 7%-os értéket értek el, voltak, akik picit magasabb szintet értek el. A célunk tehát az, hogy a tagállamokkal együttműködve elérjük, hogy növeljék a, ezt a GDP arányt, de hát a Monterey, Lenigels, London, azok a helyek, ahol elkötelezték a tagállamokat magukat az MDG-k mellett, és a mi feladatunk az is, hogy betartassuk kötelezettségeiket. Tudjuk, hogy a világ a gazdaság és pénzügyi válságot éli meg, de úgy gondoljuk, hogy nem tudunk ki lábalni ebből csak úgy, hogyha támogatjuk a fejlesztési célokat és a többi pillért. Ami pedig a gender kérdését illeti. Nos, elmondhatom, hogy a főtitkár nagyon nagy figyelmet folyt, fordat, fordít arra, hogy magas pozíciókból a nőket. 40%-kal nőtt meg Ban ki elnöksége alatt a nők száma a vezetők között, kilenccel több nő van a nagyon magas vezető pozícióban az ENSZ-ben. Először az egész az ENSZ történelmi alatt például a jogi um, alelnök egy nő, a DLS felelőse, nő és Margit Lloyd asszonyt pedig a főtitkár libériai speciális különbeg megbizottjának nevezték ki. A főtitkár tehát elkötelezett e cél mellett. Ezen felül pedig a főtitkár e, speciális küldött e, helyettese is egy nő. De a tagállamok arra kérték fel a főtitkárt, hogy e, tisztázza a gender kérdéseket, és ilyen módon a nők helyzetbehozását eh, a világ minden országában támogatni tudjuk majd. A második kérdés pedig a globális kormányzásra vonatkozott. Egyetértek a kérdezővel, a tisztelt képviselő úrral, hogy valóban globális kormányzati munkára van szükség, csak így tudjuk a kor kihívásait megválaszolni. Az ENSZ reformja is erről szól, természetesen a főtitkár feladata a reform végrehajtása. És itt utalni szeretnék annak a képviselőnek a kérdésére, aki a biztonsági tanács reformjára kérdezett rám. Nos, ez a kérdés a tagállamok jogkörébe tartozik, és a biztonsági tanács kérdésével most egy munkacsoport foglalkozik, a közgyűlés jelenlegi elnöke legutóbb megerősítette elkötelezettségét, hogy együttműködik a tagállamokkal, és előrelépést érnek el a területen. Vannak tagállamok, akik a biztonsági tanács kibővítéséről beszélnek, anélkül, hogy a rend, rend, mai működést és vétórendszert megváltoztatnak, mások a vétórendszert is meg akarják változtatni. Mondom, erről a tagállamok döntenek. Azonban olyan reformokat folytattunk le, amelyek például a szerződések harmonizációját teszik lehetővé, biztosítva, hogy mindenhol a világon az ENSZ alkalmazottak ugyanolyan feltételek mellett dolgozzanak. Együttműködtünk, hogy egy másik példát is említsek, az éghajlatváltozás kérdéseire adott válasz területén az ENSZ rendszerén belül, saját házon belül Próbálunk tehát eh, mindent megtenni az éghajlatváltozást kiváltó eh, tényezők csökkentésére, és nagyobb eh, politikai akarat is összpontosult az éghajlatváltozásra adandó válaszok helyes megtalálására. De természetesen még több munkát kell befektetni az éghajlatváltozás globális kezelésének kialakításába. Az Európai Unió, ezt jól tudjuk, szorosan működött velünk egyet, együtt, illetve azokkal az országokkal, akik szintén a emisszió csökkentés mellett közötti, kötelezték el magukat. De a csökkentés és a kár a csökkentés is nagyon fontos szerepet játszik a megállapodás elérése során. Ezen felül pedig az egyes tagállamokkal való együttműködés kérdésére, kérdés is elhangzott, ha jól értettem a kérdést. Nos, az ensz belül az ENSZ-EU keret együttműködés keretén belül dolgozunk együtt, de természetesen ahol még eh, nem működik teljesen a koordináció, például a források eh, megfelelő területekre való irányzásában, eh, itt felmerül még a mélyebb koordináció lehetősége. Igen, emlékeztet kollégám, és köszönöm szépen ezt neki, hogy létezik az Európai Unió viselkedési kódexe, melyet az Európai Bizottság adott ki, ez egy fontos lépés, és tovább kell lépnünk ezen az, ebbe az irányban, meghatározandó, hogy ki milyen munkát végez, és hogyan lehet a papíron megszületett programokat valósággá váltani, és így megváltoztatni a helyzetet, melyet megváltoztatni szeretnénk. De a prioritások meghatározásában is fontos szerepet játszik ez. Azután, hányadán is állunk az ENSZ reformjával? A biztonsági tanács kérdéséről már beszéltem, de ezen felül sikerült megerősítenünk a titkárság munkáját, a, mondom, a szerződés kötés rendszerét, és ezen felül pedig elszámoltathatási mechanizmusokat vezettünk be, és így átláthatóbbá tesszük a munkát, és elszámoltathatóbbá tesszük az ENSZ működését pénzügyileg és szakmailag is a tagállamok irányába. Politikai szinten pedig azt mondhatom, hogy a politikai ügyek főosztályát megerősítettük, biztosítandó, hogy nem csak a krízis utáni kezeléssel foglalkozunk, ami erről szól ugye a jelentésünk, hanem a konfliktus megelőzésre is nagyobb erőket tudjuk fordítani az élelmiszerbiztonság, az katasztrófák és az éjség területén is fontos az ENSZ szerepe, hiszen az ENSZ, mint multilaterális szereplő, az új multilateralizmus keretén belül a globális fellépések központi játékosává szeretne válni. Köszönöm szépen, és sokan kérték a szót, sok képviselő kérte a szót, éppen ezért egy percben szeretném korlátozni a felszólalási időt. Tenok úr! The climate of impunity for dictators everywhere. Köszönöm szépen, természetesen az lenne a cél, hogy mindenhol a diktatúráknak véget, véget érjenek, de az átmeneti igazságszolgáltatás sajnálatos módon amnestiával kell, hogy járjon. Ugyanakkor az ENSZ új alapokat teremtett azzal, hogy a szudáni temet a szudáni elnök ellen. Ugyanígy, nagyon, ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy mit ért el a nemzetközi törvényszék akkor, hogyha az ENSZ-nek ezt kellett meg, ezt meg kellett lépnie. Köszönjük, André Kéne asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt főtitkár helyettes asszony. Arra szeretném kérni, hogy egy nagyon kényes kérdést elemezzen, ez az EN számára és az EU számára is rendkívül fontos. Ez pedig a gróziai válság megelőző mechanizmushoz kapcsolódik. Nemrégiben az ENSZ az ENSZ megfigyelő missziója ott járt Grúziában, de ezt megszakították az orosz vétó miatt a biztonsági tanácsban. Az, EU-ban, az EU és az ENSZ is aktívan részt vett, részt vett a, ebben a e, misszióban, Grúziában. Az a kérdésem, hogy ön hogyan értékeli az ENSZ, illetve az EU szerepét a régióban? Ön szerint elmondható-e az, hogy a grúziai missziónk, szerepvállalásunk kudarc volt? Úgy látom, hogy Koszovó esetében sokkal jobban működött az EU-ENSZ összefogás. Önök minek tudja ezt be? Milyen tanulságokat lehet levonni a két esetből? Köszönöm. Köszönöm, Gerero úr következik. Köszönöm szépen, Migiro asszony. Ami a milleniumi fejlesztési célokat illeti, ezeknek a léte veszélyben forog a válság miatt ugyanakkor a multilaterizmus jót tesz ennek, illetve ugye egyre, megerő, egyre erősödik az ENSZ. Aztán nem sokára következik a, meg, a éghajlatváltozással kapcsolatos csúcs is. Kérdezem, hogy ön szerint nem megfelelő a pillanat arra, hogy a jövő évben, amikor a millenniumi fejlesztési célokat felülvizsgálják, politikai lendületet adjunk ennek a kérdésnek, és így teljesíteni tudjuk azt, amit tíz évvel ezelőtt vállaltunk, és végre tehetünk valamit azért, hogy a világban ne legyen annyi szegény. Köszönöm. Matera, vous avez la parole. Matera asszony következik. Sì, Presidente, colleghi tutti, Madame Migiro. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt Migiro asszony. Nem kérdést szeretnék föltenni, hanem meg szeretném köszönni Migira asszonynak, hogy ide látogatott. Én a Női Jogi Szakbizottságnak az alelnöke vagyok, néppárti vagyok, és Olaszországból jövök. Nagyon örülök annak, hogy megismerhettem önt, aki az afrikai női mozgalmak előre haladásának tanúja, illetve ö, személyében ezért. Nem volt tolmácsolás, mondja a főtitkárasszony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 Tisztelt Főtitkár, azt, hogy megint nem működik a tolmácsolás. Ma nem azért szólalok fel, hogy kérdést tegyek fel, hanem meg szeretném köszönni főtitkár helyettes asszonynak, hogy ellátogatott ide. ide. Én a női jogi szakbizottság alelnöke vagyok, néppárti vagyok, és Olaszországba jöttem. Nagyon örülök annak, hogy önben megismerhetem egy olyan embert, aki az afrikai, illetve a női jogi, az emberi jogi előre haladás szimbólumát jelenti. Ön, önt a főtitkár nevezte ki helyettesének, és ezzel elismerte azt, hogy Afrikában nagyon, is, nagyon komoly előrelépés történt a női és az emberi jogi kérdésekben. Életrajza önmagáért beszél, és tudjuk, hogy a nemzetközi közösségben milyen rendkívül fontos szerepet vállalt. November 9-én lesz az első nemzetközi konferencia, melynek témája az a nők elleni és a gyerek elleni elő, erőszak. Ön is ott lesz, illetve ott lesz az olasz miniszter is, és én magam, a, mint olasz európai parlamenti képviselő, a munkatársaimmal együtt azt hiszem ki tudtam mutatni azt, hogy szolidárisak vagyunk a erőszak áldozataival, nőkkel és gyermekekkel. Tehát köszönetet mondok. És tudom, hogy a jövőben is ilyen jó munkát fog folytatni. Köszönöm. Thank you very much, uh, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony, mondja még asszony. Ami az egyetemes igazságszolgáltatást illeti, illetve a nemzetközi törvényszék szerepét, elértünk-e valamit a büntetlenséggel kapcsolatban. Most maga az a tény, hogy van egy ilyen eszközünk, van arra egy keretünk, hogy a műtetlenséget megszüntessük, illetve hogy a diktátorok ellen, ellen fellépjünk, ez már eredmény. Nagyon sok ö, tagállam, vagy nagyon sok tagállamunk, ez, tagállam, együttműködik a nemzetközi törvényszékkel, részt vesz benne. A szudáni elnök esete még nem kristályosodott ki teljesen, de a büntetlenséggel fölvettük a helyzet, a harcot, a nemzetközi törvényszék keretein belül is, de regionális törvényszékeken belül is ismerjük a hágai bíróságot, illetve a ruandai büntetőjogi törvényszéket, korábbi diktátorok, mint Charles Taylor esetét is ismerjük. Úgyhogy olyan eszközeink vannak, azt hiszem ezt elmondhatom, amelyek képesek teljesíteni, tehát meg lehet szüntetni a büntetlenséget. A főtitkár számtalanszor a Szudánt arra, hogy működjön együtt velünk. Az Afrikai Unión belül is számos lépést tettek annak érdekében, hogy meg, lehet, meg tudjuk oldani ezt a helyzetet, de a főtitkár a jövőben is nagyon komolyan odafigyel majd a büntetlenség elleni fellépés, fellépésre, ami a grúziai konfliktus megelőzést illeti. Az ENSZ munkája, illetve az EU-ENSZ együttműködés nem kudarc. Úgy vegyük, hogy minden részevő félnek van egyfajta kötelezettsége, ez pedig az, hogy maximálisan megpróbálják azt biztosítani, hogy béke és stabilitás álljon elő. Ami a millenniumi fejlesztési célokat illeti, igaza van abban, hogy nagyon nehéz időket érünk. 2010 ugye a cél időszak, a főtitkár pedig azt kérte, hogy szeptemberben, jövő szeptemberben vizsgáljuk felül a millenemi fejlesztési célokat egy konferencia keretében. Ez új lendületet adhat a különböző programoknak, különösen az afrikai országok szempontjából érdekes ez, és nem valószínű, hogy lesz olyan ország, ami eléri a kitűzött célokat, de mindenképpen újabb forrásokat kell csoportosítani annak érdekében, hogy megvalósuljanak ezek a célok. Arra kérem a képviselőket itt az Európai Parlamentben, hogy ragadjanak meg minden alkalmat arra, hogy népszerűsítsék a millenniumi fejlesztési célokat, elmondják, hogy ez milyen fontos, hiszen nagyon jó lenne, ha be tudnánk tartani az ígéreteinket, és hogy elérjük ezeket a célokat. Megköszönöm a tisztelt képviselőasszony kedves szavai, valóban együtt kell működnünk, azért, hogy ne csak egy nő legyen vezető pozícióban, hanem nagyon sok. Az ENSZ-EU-s együttműködés is segít ebben. Az imént említettük a nemek között egyenlőség kérdését. Nagyon örülünk majd annak, hogy a jövőben hozzánk látogat egy európai parlamenti képviselőcsoport e témában, és megbeszélhetjük a közös pontokat. Elnök, köszönöm szépen a válaszokat. Most pedig Klevir úr következik. Egy percre. Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και θέλω να ρωτήσω. Köszönöm szépen, meg szeretném köszönni az ön előadását, és kérdésem a következő. A gazdasági válság fényében hányadán is állunk, hiszen lehet, hogy sok ország a fejlesztési hozzájárulásának nem tud eleget tenni. Van-e tehát az ENSZ-nek alternatív terve? Biztosítandó, hogy az embereket támogatni lehet, és biztosítandó, hogy az Európába irányuló migrációs áramlásokat meg lehessen akadályozni. Második kérdésem Afganisztánra vonatkozik. Elégedette a legújabb választások utáni változással? Harmadsorban sokat hallottunk a nő szerepéről. Ez nagyon üdvözlendő, hogy ez megváltozik, de milyen konkrét tevékenységet folytatott az ENSZ ezen a területen, hiszen Afganisztánban egy elfogadhatatlan törvényt fogadott el, ahol a nők emberi jogát sárba tiporták, ahol az fér kvázi az asszony uraként és parancsolójaként szerepelt volna. Most pedig megadom Sumtis úrnak a szót. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε ένδειξη ευχαριστώ. Köszönöm szépen. Nekem is volna egy-két kérdésem. Úgy gondolom, hogy Migéro asszony jelenlétét mindenképpen ki kell használni, és nagyon örülök, hogy el is jött közénk. és éppen ezért fontos, hogy az EU-ENSZ együttműködést is elmélyítsük. Kérdezem, hogy az Európai Unió jó irányba mozdul-e politikai szempontból? Megerősíti az ENSZ szerepét politikailag az Európai Unió, hiszen vannak fontos témák, amelyek előtt állunk. A kopenhágai találkozó, vagy az antiproliferációs egyezmények Mit tud tenni az Európai Unió, hogy ezt a munkát felgyorsítsa és tökéletesítse? És van egy harmadik kérdésem is. Nemzeti szinten olyan intézkedéseket akarnak foganatosítani, melyel a korrupció ellen lehetne jobban fellépni mégpedig a köztisztviselők korrupcióját. Azért meg hogy fejezem be a kérdést, mondja a megszakított képviselő, sajnos csak egy percet kap, megadom a következő felszólalónak a szót, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök asszony. Peter Goldbredről szeretnék kérdezni, aki az ENSZ főtitkár speciális küldötte Afganisztánban a jelentésében arról szólt, hogy csal, csaltak a választások során, átadta ezt a jelentést a főtitkárnak, és Ban ki pedig kirúgta egész egyszerűen, mindez építés nélkül. Tudjuk, hogy csalás történt Afganisztánban a választásokon, miközben a brit katonák életiket veszélyeztetik, brit és amerikai és európai katonák kockáztatják az életüket eh, egy olyan rezsim mellett, amelynek a legitimitása és legalábbis Goldbrady jelentése alapján. Az utolsó kérdést pedig Van Orden képviselő teheti föl. Köszönöm szépen, elnök asszony. Dr. Migéru Visszaszeretnék, visszaszeretnék térni a tajföldre vonatkozó kérdésre. A nemzetközi közösség, mint hogyha nem volna nagyon jó azon a területen, mint tanzán külügyminiszterként és a szadokban betöltött szerepe alapján is kérdezem tőle ezt, több száz ember volt Londonban a hétvégén, a nagykövetség előtt egy petíciót írtak alá, amelyet a szadoknak címeztek, azért, hogy Zimbabvében, tehát Zimbabvében nagyon nagy változást érjenek el, és egy olyan tirannussal, mint Mugabe, őt sarokba szorítsák, és változást érjenek el. Merci. Je donne maintenant la parole à la... Köszönöm szépen. Most a bizottságnak adom a szót, aki Dejtko főigazgató képvisel. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megköszönöm, hogy alkalmam van néhány szót szólni. Migiro asszonyt két biztos is fogadta, de Hucht úr, illetve Ferrero Waldner asszony. Nagyon örülök annak, hogy az ENSZ kettes számú képviselője vagy vezetője is ellátogatott ide, és hogy beszámoljon arról, hogy hogyan is alakul az ENSZ, illetve az Európai Bizottság közötti együttműködés. Az ENSZ-EU együttműködés pénzügyi szempontból is fontos. Körülbelül 1,2 milliárd euróról van szó 2008-ban, válságkezelésre 400 millió eurót jelent, fejlesztési kérdésekben pedig 760 millió eurót. De természetesen nem csak a pénzügyi kérdések fontosak, nagyon fontosak a szakpolitikai kérdések, illetve a normatív munka. Ezek nem mindig csúcsosodnak ki, de nagyon fontosak ezek. Aztán az nőjogi kérdések, az éghajlatváltozás kérdése is komoly együttműködési téma, sokkal jobban tudjuk ezeket az érdekeinket, ezeket az ügyeket képviselni, mintha egyedül lennénk. Nagyon örülünk annak, hogy a negyedik jelentés is megszületett az együttműködés témájában. Ez egy nagyon ambíciózus jelentés, és többek között szól a válság utáni, a válságból való kilábalásról is. Nagyon fontos eh, nyilatkozat ez, nagyon örült ennek az Európai Bizottság, és azok a munkatársak különösen, akik nyomon követik ezt az együttműködést. Nagyon fontos politikai szempontból ez, és természetesen az együttműködésen tovább is munkálkodnunk kell. Az ENSZ-nek nagyon nagy a tapasztalata a válságkezelésben, a válság utáni, a válságból való kilábalásban. Azt gondolom, hogy az, kizárólag az ENSZ és a bizottság képes csak arra, hogy átfogó eszközöket alkalmazzon a biztonság, illetve a szolgáltat és a szociális szolgáltatások megvalósítására, a válság kezelésre, illetve a válság megelőzésre. A jelentésből kiderül az is, hogy a együttműködés alapján sokkal többet elérünk, mint hogy egyedül munkálkodnánk. Ez igaz az élelmiszerellátási programokra. Nagyon sok kérdésben, például az ENSZ az Európai Uniót bízza meg azzal, hogy jelentéseket készítsen, illetve az EU-s jelentésekre alapozza a munkáját. Nagyon fontos tehát, hogy integrált megközelítést folytassuk, vagy megközelítéssel illessük a, felel, a fejlődő országokat is. Egy együttműködési mechanizmust dolgozott ki a két együttműködő fél, Navarro úr vezetésével. Nagyon jól működik ez, és az Európai Bizottság is természetesen örül ennek. Az Európai Unió külön tanácsadója, illetve az ENSZ külön megbízottja a Myanmari konfliktusban fontos szerepet játszottak, illetve a válság utáni kérdésben is nagyon nagy segítséget jelentett ez az együttműködés Szudánban is, és máshol is. Aztán az elszámoltathatóság kérdése. Nagyon jónak tartom az, hogy ilyen dinamikusan, ilyen dinamikusan szól erről a, a kommunikáció, nyilatkozat, és nagyon jó az is, hogy a, hogy a nyilatkozatban, a jelentésben mélyen olvashatunk arról részletesen, hogy milyen módon valósul meg az együttműködés válságkezelő válságkezelésben, illetve válságból való kilábalásban. Nagyon sok példát sorolnak fel, ebből kiderül, hogy például a közösségi forrásokat hogyan használták fel újraépítésre. Megpróbáljuk azt elérni, hogy a, hogy a lehető legjobban éljünk ezzel az együttműködéssel, tehát optimalizáljuk a munkánkat, minden lehetőséget bevetve. Az Európai Parlament nem mindig értette, hogy a bizottság miért az ESZ partnerségét vállalta fel, de az értékelésből, az önök beszámolójából ez egyértelműen kiderül, hiszen néhány esetben önök a legmegfelelőbb partnereink. A bizottságnak és az ENSZ-nek együtt kell dolgoznia, illetve a szinergiákat ki kell használnia, így a lehető legnagyobb hasznot húz, hasz, ö, húzhatjuk az együttműködésből, hiszen sokszor az egyik félnek a kapacitása túl gyönge lenne. Nagyon fontos az is, hogy a segély nyújtása lehető leghatékonyabb legyen, és hogyha a donor országok a GNI ugyanolyan százalékában szabják meg a felajánlott összeget, még akkor is elképzelhető, hogy nem elegendő forrás érkezik meg, de ilyenkor is el kell érni azt, hogy minden donor felé nyitottak legyünk. Végezetül, elnök asszony, szeretném elmondani azt, hogy a bizottság nagyon nagy érdeklődéssel kísérte azt a bejelentést, hogy a női jogi kérdésekben is kineveznek majd egy ENSZ főtitkár helyettes, reméljük, hogy gyorsan megtörténik ez a kinevezés, illetve, hogy ez a személy képes lesz arra, hogy ezt a kérdést, ennek a kérdésnek egyfajta fórumot teremtsen, illetve, hogy gyorsan bekövetkezzenek a, válasz, a változások. Most pedig főtitkár helyettes asszonyé a szó, hogy megválaszolja ezeket a kérdéseket. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. A válsággal, krónikus válsággal kapcsolatos kérdés, és az, hogy nagyon sok ország nem jut fejlesztési célokhoz. Nos, ez tény. Másrészt azonban a pénzügyi válság azt is megmutatta, hogy van mód arra, hogy gyorsan mobilizáljunk erőket. Ha, vala, ha megnézzük, mekkora pénzösszegeket mobilizáltak ösztönző csomagokban, akkor világos, hogy ha az országok az ígéretek közül csak néhányat válthatnak valóra, akkor is sikerül a millenniumi fejlesztési célokat megvalósítani. Mindig is ragaszkodtunk ahhoz, hogy az országok, hogy vannak olyan országok, amelyek megfelelő intézkedéseket hoznak. És most van lehetőség arra, hogy ezek az országok kikerüljenek a szegénységből. Láttuk már azt, hogy a különbség a, és a szakadék az ígéretek és a, a valóság között az visszataszítja a milliókat a szegénységbe. Vannak problémák, de most a válság kapcsán esély is van, ha megfelelő politikai akarattal és mobilizálással tovább léphetünk. Afganisztán. Elfogadhatatlan, hogy a nők méltóságát úgy támadják, ahogy ott teszik. A főtitkár nagyon egyértelműen kimondta, hogy ezt nem lehet tolerálni. Az ENSZ és a nemzetközi közösség nagy kihívás előtt áll. Segíteni kell ennek az országnak, hogy olyan intézményeket fejleszen ki, amelyek egyebek között a női jog, nők jogait is tiszteletben tudják tartani, megfelelő irányítás és az állampolgárok egyenlősége biztosítható. Nemzetközi problémák. Így igaz, az ENSZ-nek fontos politikai szerepe van. De az ENSZ egyfajta őszinte közvetítőként, brókerként szerep, vehet részt a fegyverzet terjedésének elkerülésében, éghajlatváltozásban vagy a korrupció elleni harcban. Az elnök asszony, amikor be, eh, ahogy említett az elnök asszony, egyértelmű. A fenntartható gazdasági növekedés felé való úton az egyik eh, probléma, amit le kell küzdeni, a korrupció. Több országgal működünk együtt, szerencsére saját hazámmal és Tanzániával is. Galbraith úr kérdése. Nos, mondjuk ki, az ENSZ, ahogy Kai ID is említette, igenis elismerte, hogy Afganisztánban volt csalás. Galbraith úr ugyanazt eh, emelte ki, amit eh, Kaid Aidi úr is tegnap a tájékoztatón. A kérdés az az, hogy milyen szerepet tölthet be az ensz -ot. Az ENSZ szerepe a technikai támogatás volt a választási folyamatban, de az ENSZ nem tudott ugyanakkor megfigyelőként is segítséget nyújtani, és ebből vannak a hiányosságok. A misszió érdekében a küldetés érdekében vissza kellett hívni Galbraith urat. Ez történt, nem valami elfedés, e, elsimítás, nem, egyértelmű volt. A sajtótájékoztatón minden partner ott volt e, e, Kaidabi úr mellett. Az ENSZ a, az elnyomás. Az ENSZ az a szervezet, amely soha nem fogja. Ez lenne az utolsó a szervezetek közül, aki támogatja az elnyomást. Az Afrikai Unióban való beszédemben is egyértelművé tettem, hogy itt az idő, hogy fellépjünk a zsarnokok ellen. Az Afrikai Unió belebukhatott volna ilyen kérdésekbe, de a nemzetközi közösség nyomása segített. Így vált például lehetőség arra, hogy a Nemzeti Egység kormányát létrehozzák. Sokat kell még tenni, ez igaz, de hogyha ragaszkodnak a kihűzött célhoz, ha az Európai Bizottság eh, nem fordít hátat az elveknek, akkor igenis a zsarnokságot le lehet győzni. Köszönöm szépen, szeretném ezzel megköszönni a főigazgató úr hozzászólását is. Valóban figyelembe fogjuk venni azokat a területeket, amelyeket erősíteni kell. Feltárjuk az együttműködés erősítésének további módja Európai Bizottság között. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Migiro asszony. Ha megengedi. Köszönöm szenvedélyes hozzászólását, előadását és válaszait az Európai Parlamentben. Örömmel fogadtuk a ma esti beszélgetéssel újra bebizonyította, hogy az ENSZ és az Európai Parlament közti együttműködésre minden eddiginél nagyobb szükség van. Óriási kihívásokkal szembesülünk. Míg íróasszony elmondta azt is, hogy a pénzügyi válság, a gazdasági válság Afrikának 261 milliárdjába került. Ez a tízszerese annak, amit fejlesztési támogatásként a nemzetközi közösség ad több millió ember éjséggel, az éghajlatváltozási problémákkal, a források szűkösségével együtt járó problémáktól szenved. Ezeket kell megoldjuk a helyettes asszony, köszönöm önnek, hogy itt volt, és köszönöm a képviselőknek is. Köszönjük a mai vitát, és ezzel lezárom az ülést.